megtalálható. Lássuk a napi rendet, illetve a napi rend módosítását. A 149-es házszabály alapján a házszabályról e, a házszabály tervezetét elfogadta az elnökök értekezlet, és ezt mindenki megkapta. A frakciókkal egyetértésben, igen. Egy kis pillanat, láttam, láttam, képviselőasszony. Tehát a frakciókkal való egyetértésben arra teszek javaslatot, hogy a közös biztonsági és védelmi politikáról szóló szavazást a csütörtöki szavazáshoz csapjuk, és az etilalkoholra vonatkozó, a mezőgazdasági származású etilalkoholról szóló jelentést szintén csütörtöki szerdán szavazunk erről. Tehát a biztonságról csütörtökön, az etélalkoholról szerdán szavazunk, úgy látom, hogy mindenki egyhangulag támogatja ezt a javaslatot. Most pedig Cúber asszony kapszott. Tessék, parancsoljon Cúber asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Csupán azt akartam elmondani, hogy múlt pénteken Poroshenko elnök egy jogalkotói csomagot írt alá, amely betiltja kommunista jelképek használatát, nem tartja -e ön úgy, hogy ez a demokratikus szabadságjogok lábbal típrása? Köszönöm, képviselőtársam, ez nem nagyon függ össze a mai napi rendel, úgy hiszem. Vioti úr? Vioti úr, parancsoljon. Presidente, intervengo perché... Elnök úr, az olasz újságok ma délelőtt nagyon súlyos helyzetről számoltak meg. Budapesten múlt július óta életveszélyesen megfenyegettek egy embert, mert meleg aktivista, és a jobbik képviselői internetes oldalakon szítják az indulatokat a homofóbia elleni napot ünnepeltük nemrégében. Elfogadhatatlan, hogy halálosan fenyegessenek meg egy fiatal ember csupán azért, mert meg meleg aktivista. Ez felháborító, és kérem a parlamenti képviselőket, hogy menjenek el Budapestre, és szólamoljanak fel ezen elfogadhatatlan fenyegetés ellen. Köszönöm, mondja az elnök, sajnos ez a kérdésen függ össze a napi rendel das hat mit der tagesordnung von heute aber nichts zu tun herr viotti. attól félek azonban hogy ez a kérdés sem függ össze mai napi rendel. lássuk a hétfői napot. A mai nappal kapcsolatban bárkinek van-e észrevétele? Nincsen. Lássuk a keddet. A zöldek és az SND frakciója azt kérvényezik, hogy a tanács és a bizottság nyilatkozata a magyar helyzetről állásfoglalással kerüljön lezárásra, tehát állásfoglalást is határozzon, fogadjon el a tisztelt ház. A zöldek frakciója ezen felül pedig népszerinti szavazást is kér. Rebecca Harmsnak adom meg a szót, parancsoljon. Meine Fraktion hatte ja schon... Frakcióm már az előző plenáris hét során amikor Orbán Viktor a halál büntetésről beszélt, és amikor ráadásul egy kérdőívet is eljuttattak az állampolgárokhoz, amelyben az menekültügyi politikáról szerű kérdéseket tettek fel, tehát már ekkor úgy gondolt a frakcióm, hogy állásfoglalást fogadjon el a tisztelt ház ebben a kérdésben. Nem a Tavares jelentés óta, hanem régebb óta látjuk, hogy probléma van Magyarországon, probléma van azzal, hogy Orbán Viktor és többség az Európai Unió alapértékeit nem tartja tiszteletben, ráadásul aktívan politizálnak ezen értékek ellen. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió működése és összetartása érdekében nem csak fiszkel kompaktra van szükség, hanem kötelezővé kell tennünk azt is, hogy azon alapértékek, amelyeket osztunk, betartassanak, betartsák őket. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a plenáris egy állásfoglalást fogadjon el ebben a kérdésben. Für die Sozialdemokratische Fraktion begründet den Antrag, Herr Guerrero úr kap szót a Szociáldemokrata frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kell érvelnem sokkal többet azzal kapcsolatosan, hogy állásfoglalást készítsünk. Alapvetően egyetértek az eddig elhangzottakkal, amelyeket Hámszasszony mondott. Az én frakcióm azt szeretné, hogy ez az állásfoglalás érlelődjön, tehát tartsunk meg holnap egy vitát, holnap délután, és azt szeretnénk, hogyha csak júniusban szavaznánk erről az állásfoglalásról. Ez tehát a mi preferenciánk. Köszönöm szépen. Bevor ich diese Anträge jetzt zur Mielőtt uh, szavazunk uh, ezekről az indítványokról, ez eljárás szempontjából a következőt szeretném elmondani. A lett soros elnökség Május 11-e levelében arról tájékoztatott, hogy a tanács hiányos pozíciója miatt nem szeretne ezen a vitán részt venni. Ezzel egyidejűleg van egy további levél nálam, amelyet Orbán miniszterelnök úrtól kaptam, amelyben kéri, hogy részt vehessen itt a házban ezen a vitán ich will zunächst einmal rein prozedural mitteilen dass mir. az eljárás szempontjából szeretném a következőt. Soha nem volt még arra példa, hogy a soros elnökség egy parlamenti vitán megtagadta volna a, a részvételt, amiatt, hogy a tanácsnak nincsen álláspontja egy adott témában. akkor számos jogalkotási pont esetében mondhatnánk azt, hogy a tanács úgymond szabadságon van, tehát ezzel nem lehet érvelni, és Orbán miniszterelnök úr meghívást kap, hogyha szeretne ebbe a házba. Én betartom a szabályokat. Természetesen az Európai Tanács tagjai az Európai Parlamentet meglátogathatják, részt vesznek a vitákon, amennyiben erre kérés érkezik. Én úgy érzem, hogy ez a színhelye annak a vitának, amelyre sort kell keríteni, és igenis kötességünk ezt a kérést teljesíteni Orbán miniszterelnök úr felé. Ami azonban nem elfogadható, hogy Orbán miniszterelnök úr vegye át a tanács szerepét, tehát ezt nem tudjuk megengedni. Éppen ezért az eljárás rögzítenünk kell, éppen ezért a frakciók elnökeit arra kértem, hogy jöjjenek hozzám az irodámba, most tani pont után, azért, hogy tisztázhassuk holnap, hogyan járjunk el eljárás szempontjából. Tehát Szasszonyt és Gerer hallottuk. Szeretne valaki a zöld frakció indítványa mellett szót kérni? Infeld asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. A frakcióm támogatná a zöldek javaslatát, és támogatnánk azt, hogy májusban szülessen meg ez az állásfoglalás. Az alapján, amit ön elmondott, még inkább látjuk, hogy mennyire sürgős az, hogy a parlament állást foglaljon ebben a kérdésben. Úgy vélem, hogy ez a helyzet nem hagy lehetőséget a várakozásra. Mi támogatjuk ezt a javaslatot. Akkor itt uh, ugyanolyan típusú indítványról van szó. Uh, tehát uh, állásfoglalási indítványra vonatkozó indítványokról van szó, viszont az időpont különböző a szociáldemokració júniusban szeretné mindezt. Ön azt támogatja, hogy ez májusban legyen. Ki szeretne szólni az indítvány ellen, szájáról? Mr. President, uh... Elnök úr, úgy gondolom, hogy ez az eljárás, amely folyamatban van, vagyis hogy tagállam, eh, amely nem eh, tartozik itt a többséghez, eh, illetve egy párt kér valamit, és ezt mindenki megszavazza, ez, ez nem a legjobb megoldás. Előbb beszéltek a halálbüntetésről. Orbán Viktor egyértelművé tette nyilvános nyilatkozataiban, hogy nem tesz intézkedéseket arra, hogy újra bevezessék Magyarországon a halálbüntetést, tehát nincsen konkrét javaslat. Az a másik kérdés, hogy lesz-e népszavazás Magyarországon. Nincsen népszavazás eh, Magyarországon, és hogyha Rebecca Hans eh, erről kérdést akar feltenni, készüljön fel jobban, mert eh, nem népszavazásról van szó, hanem kérdőívről. Egy tucatnyi kérdést tartalmaz a bevándorlással kapcsolatosan, amely most nagyon napirenden van Európában is. Lehet, hogy valakinek nem tetszik, hogy ilyen kérdéseket tesznek fel az állampolgároknak, de Hams kollégának a kérdéseit eh, mind a kettőt eh, hamisnak tartom, és ezért úgy gondolom, hogy ne legyen állásfoglalás e témában. Ich muss der a korrektség érdekében a következő szeretném megel, megerősíteni a legutóbbi plenáris ülésen megelőzött Szájer úr, tehát az előző plenáris ülésen bejelentettem azt, hogy fel fogom hívni Orbán urat, hosszú telefonbeszélgetést folytattam vele, és ebben a beszélgetésben mondta el pontosan mindazt, amit Szájer úrtól is hallottunk most, miszerint az ő kormánya nem tervez intézkedéseket bevezetni a halálbüntetés bevezetése érdekében, tehát vele egyeztettem, és sajtó közleményben is nyilatkoztunk a következő pont, hogy legyen állásfoglalás, vagy ne, utána pedig az időpontra fogok szavazni. Tehát ki támogatja a vitát állásfoglalás indítvány mellett, tegye fel a kezét. Ki ellenzi mindezt? Azt gondolom, hogy ez volt a többség. Akkor ellenőrizzük. Die Abstimmung ist eröffnet. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Ezzel lezárom a szavazást. Der Antrag ist angenommen. Elfogadva. Most pedig arról szavazunk, hogy a májusi időpontot kitámogatja, az ellensúlyos indítvány esetben ki ellenzi, tartózkodás elutasítva, Ez a többség elutasította a májust, a júniusi időpontot ki támogatja, ki ellenzi, elfogadva. mivel júniusban fogunk szavazni, ezért a módosítók benyújtásának határideje is módosul. Verzsiát asszony parancsoljon. Elnök úr, én ragaszkodnék mindahhoz, amit mondtunk a tanács jelenlétében. Tehát legyen itt a tanács, Többször előfordult az, hogy a Libe szakbizottságban is ugyanezt a magatartást tanúsította a LEC soros elnökség, tehát globális problémáról van itt szó, hogy nem, nincsenek jelen, a tanács nem tartja tiszteletben az európai intézmények működését, de itt igenis nagyon komoly problémáról van szó, erre fel szeretném hívni még egyszer a figyelmet. Ich glaube, dass ich meine Position zum Verhalten des azt gondolom, hogy az én véleményemet elég világosan elmondtam a tanács eh, magatartásával kapcsolatban. Ami a szerdai napot illeti, nincsenek módosítóink, a csütörtöki nap esetében az e, szocialista frakció az emberi jogi sértések eh, témájában azt kéri, hogy délelőtre tegyük át ezt a pontot, és 12 órakor szavazzunk az elsőgás indítványról ehhez a ponthoz. Gerero úr kapszon. É? Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm általánosságban eh, azt szeretné, hogy a sürgős ügyekről eh, tartott vitát mindig csütörtök délelőtt tejtsük meg. Azért, hogy kellő figyelmet kapjanak ezek a fontos kérdések, tíve is eh, nagyon lényeges kérdések. Nagyon sokszor elvesznek az előnytelen időpont miatt ezért azt szeretném kérni, hogy a sürgősségi kérdéseket tegyék át csütörtök délelőtre, és délben legyen a szavazás. Ki támogatja ezt, ki ellenzi, ki szeretne ellene szólni? Préda úr parancsoljon. Elnök úr, egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy a sürgősségeket a déleti napszakra tegyük át, hiszen csütörtök délután nagyon is jól tudunk dolgozni. Nem értem azt, hogy miért kéne három, három napot dolgozunk, pusztán négy nap helyen, <clears throat> mert a parlamentben már hagyománya van annak, hogy csütörtök délután taglaljuk a az emberjogi kérdéseket, és többen vannak jelen ezeken a vitákon délután, mintha délelőtt kerülne sor a vitára, tehát én ellenzem az iménti javaslatot. Okay. Meine Damen und Herren, ich lasse über Hölgyeim és Uraim, Gerrer úr indítványáról szavazunk. Aki támogatja, Gerrer úrat tegye fel a kezét. Wer ist dagegen? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Check mal das. Akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott?